akkor szeretném informálni önöket, hogy nem volt kifogás a szavazás ellen. És akkor most áttérünk a szavazásra. A következő téma, amiről szavazunk,